alakítása. Az Európai Bizottság, az EFSA, a tagállamok és az ipar összefogása segítségével továbbra is előrelépések történnek. történnek. Magas minőségű élelmiszert kívánunk létrehozni fenntartható formában. Nem arról van szó, hogy a növényvédőszerek összes általános mennyiségét csökkentenénk, hanem a toxikológiai profil kedvezőbb. Így csökkenthetők a kockázatok. Ezen kívül osztom véleményüket, miszerint a fenntartható növényvédőszer használatot bele kellene tenni a közös mezőgazdasági politikába. Önök is tudják, hogy ezeket az intézkedéseket beletettük a bizottsági javaslatba. Kérem a támogatásukat. Öt év telt el, amióta a tagállamok az első cselekvési tervet elfogadták. Most Kötelező számukra az, hogy fölülvizsgálják ezeket, és javítsák, hogy erre szükség van. A szolgáltatóim egy második jelentést fognak megfogalmazni, a tanács és a parlament számára benyújtják ezt ebben a témában az év során. Ez pedig a felülvizsgált nemzeti cselekvési terveket fogja nagyító alá vonni, illetve kiemeli a gyengeségeket megvizsgálja, hogy a tagállamok a nemzeti célkitűzéseket megvalósították-e. Tisztelt képviselők, köszönöm szépen a jelentést, és azt hiszem közösen megállapíthatjuk, hogy a fenntartható növényvédőszer alkalmazására vonatkozó irányelv része egy fenntartható mezőgazdasági politikának. Két héttel ezelőtt egy dokumentum született, melynek célja fenntartható Európa 2030-ra. Ez a dokumentum valós változást követel abban, hogy hogyan alkalmazzuk, hozzuk létre és fogyasztjuk az élelmiszereket. Ebből a tekintetben rendkívül fontos a növényvédőszerek fenntartható alkalmazása. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy a szolgálataim megvizsgálják majd az önök ajánlásait nagyon sok területen, és ahogyan hallották, a bizottság már konkrét lépéseket tett ebben a témában elkötelezettek vagyunk amellett, hogy biztosítsuk az irányelv teljes körű megvalósítását, illetve továbbra is figyelmeztetjük majd a tagállamokat annak érdekében, hogy elérjék és megvalósítsák céljaikat. Köszönöm szépen, biztos úr! Most a frakciók képviselői következnek, némi csúszásban vagyunk, úgyhogy kékkártyás kérdést nem fogunk elfogadni. A néppárt képviseletében Florenc képviselő másodpercben kapja meg a szót. Kérem, tartsa az idejét. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, köszönöm szépen. Abszolút támogatom. A, a tenor, a fő hangvétel nagyon tetszik a jelentésben. Egy pont nagyon fontos, azokat kell tovább képezni, akik ezeket a szóró eszközöket működtették, én magam is. Elvégeztem ezt a tanfolyamot, három-négy emberem dolgozik szintén a, a, a földbirtokomon, akik szintén tehát ugyanakkor a növényvédő technikák javasolhatók, én is, mint gyakorló gazda mondom ezt, és szeretném megköszönni jelentéstevőnek azt, hogy a, a, úgymond a szíve vérével írta meg ezt a jelentést. Lehet, hogy egy kicsit ez az eltúlzott, de a végső soron ugye a fenntartható peszticid felhasználásáról és nem a talajvizek szennyezéséről. De ha már a talajvíz szennyezéséről szó esik, azt mondom, addig, amíg önök mind, és én is, közösen olcsó húst akarunk vásárolni és enni, addig bizony a tényekkel szembe kell nézni. Appám gazdaságában 80 disznó élt, az én gazdaságomban 800 sertés él, a következő generációs sertéstelepen 3000. Ha ezt fenntarthatóan akarják ö, megszervezni, hát az nem fog menni. Amúgy nagyon sok sikert kívánok, biztos úr, a neonikotidinekkel is foglalkozni kell, hogyha 20 kivételt engedélyez meg ön is, biztos úr, azoknak az országoknak, amelyek a neonikotidineket egyébként tiltják, és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 4 ig volt érvényben a növényvédőszerek szabályozása, ám nem tudották be a tagállamok legtöbb esetben az előrásait. Nem az a célunk, hogy elvegyünk eszközöket a gazdáktól, hanem az, hogy a környezet és a egészségvédelme megvalósuljon. A vegyi anyagok és az antibiotikumok korlátlan használata nem megengedhető. Ezek az utolsó vencsvárak eh, kell, hogy legyenek, csak legvégsősebben szabadna ezeket alkalmazni. Sajnálatos, hogy az Európai Bizottság nem fogadta el a parlament azon javaslatát, hogy gyorsabban térjünk át a kevésbé kockázatos peszticidekre, és az engedélyezésben ezt már érvényesítsük. Gyakran beszélünk a biztonságról, ám egy, egy ketyegő eh, bombán ülünk a mezőgazdaságban, és bizony, mintha nem vennénk tudomást erről. A növényvédőszerek nem ismernek falakat vagy határokat. A mostani gazdálkodás nem fenntartható ezekkel az eszközökkel. Ha mi változtatunk rajta, akkor irányított folyamatban tehetjük ezt, amelynek senki sem látja kárát, azonban ha nem tesszük, akkor fölrobban a bomba, és a fogyasztók is kárát látják ennek. Köszönöm szépen! Hajteme képviselő másodperc megkapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr. A jelentésben, amely a fenntartható felhasználásra esik szóval integrált pesticid felhasználás gyakran felmerel. Én is támogatom ezt, ám látni kell, hogy a jelentésben gyakran felmerül, hogy egyes tagállamokra mutatnak, az EU-ban. Jó, hogyha magunkra is mutogatunk, mert nagyon sok európai szabály az integrált vízgazdálkodást és gazdálkodást nehézé teszi. Például a nemesítés területén az új növény, nemesített növények sokszor nagyon ö, ellenállóak lehetnek, vagy kevésbé ellenállóak. A, a nemesítés ágazata nagyon gyorsan alakul, sajnos, az innovációkat nem követi az európai jogszabályokatás. A második fontos elem a talajvédelem. Nevetségesnek talán, hogy az európai nitrát irányelv, amely gyak, szinte ösztönöz a ö, ö, műtrágya használásra, a természetes trágya kárára teszi ezt. Hollandiában igyekszünk javítani a talaj minőségét, ám a rugalmatlan szabályozás miatt nagyon nehéz ennek a, ez, kihasználni ezt a lehetőséget, és ugyanakkor azok a mikroorganizmusok, amelyek a rossz engedélyezési eljárás sok miatt ö, elterethetnek, akár gyorsabban is. És a legfontosabb az lenne, hogy a betegségek terjedését mielőbb észleljük, és meg tudjuk akadályozni. Ez is egy fontos cél. Házekem képviselő másfél percben a GUE képviseletében. Köszönöm, elnök úr. A fenntarthatás, fenntarthatóság és a peszticidek hát bizony oximoront képeznek, nem férnek be egy mondatba. A peszticid nem fenntartható. A nagyszüleink idején, emlékszünk, annak idején volt élelmiszer, egészséges élelmiszer, és a természet sem sérült. Ám azóta a víz és a talaj elmérgesedett, elmérgeződött, és a biodiversitás is érti. A, a Journal of Biological Conversation egyik cikke arra utal, hogy jelentős mértékben hozzájárul mindez a betegségek terjedéséhez és a, az is tény, hogy a rovarok eltűnésével nem csak a, sokféle, a fajok sokfélesége sérül, hanem a mezőgazdaság egészen. És látjuk, más állatok is, kisemlősök, halak hüllők is pusztulnak. Ezért, azért van mindez így, mert egyfajta módon termeljük az élelmiszerünket. Ez intenzív eh, mezőgazdaság elpusztítja a környezetet, rámutat erre a cikk is. És az egyik legfontosabb oka a sokféleség, fajsokféleségének pusztulásának éppen ez. Kérdés az, hogyan tudjuk fenntartatóan megszervezni a mezőgazdaság? Hogyan tudunk valóban fenntartató, biztonséges élelmiszeket terteni, termelni biológiai eszközökkel. Nagyon messze állunk még ettől a mezőgazdaságban, ezért gondolom azt, hogy az európai mezőgazdasági támogatásokat el kell törölni. Köszönöm, Hajzlin képviselő, két percben a zöldek nevében. Ja, Igen, kedves kollégák, a jelentés címe is félrevezető. Nincs fenntartó felhasználása a pesticideknek, azzal kell azzal kell foglalkozunk, hogy a kilépési forgatókönyvét szervezzük meg, a törlését a pesticideknek, és a tagállamok már csökkentési terveket kellene, hogy készítsenek a pesticidek felhasználásában. Ez történik? Hát nem, épp ellenkezőleg. Csak két tagállam teljesíti a jelentésben foglaltakat és a csökkentési célokat. Mit csinálnak a tagállamok minden helyet? Hát, a kollégák beszéltek róla, neonik nikotineket használnak fel egyes tagállamokban, annak ellenére, hogy tiltja egy európai szabályozás. Ez a botrány, ezt nem lehet elfogadni, megengedni. Akkor van értelme a jogszabálynak, hogyha a tagállamok végrehajtják, hogyha semmi veszik, semmi értelme. A glifoszátról folyt már vita, hosszú vita. Mi lett ennek az eredménye? Hát igen, csökkenteni kell, mondtuk, mégis növekszik a glikoszád, glikoszád felhasználása minden tagállamban. Bár van alternatíva, az ökológiai mezőgazdaság vegyszerek nélkül működik. A glifoszátról le lehet mondani, vannak mechanikus módszerek, ezekhez kell ö, nyúlnunk, és ezzel megoldások adódnának a gyakorlatban is. Ugyanakkor hatalmas érdek van mellett, hogy a vegyipar továbbra is gyárthassa, eladhassa terméket a mezőgazdaságnak. Világosan mutassunk rá erre is. Tegnap jött ki egy jelentés, egy tudományos kutatás eredménye, miszerint a fajok visszaszorulása drámai mértékű. Nincs már idő gondolkozni arról, hogy egy kicsit csökkentünk itt vagy ott. Nem. Be kell szüntetni a pesticidek felhasználását, nem lehet megvárni, hogy a rovarok 70%-a kipusztuljon. Ökológiai katasztrófába rohanunk, és az Európai Unió válaszokat kell adjon. Sajnos nem teszi. Ezért kell nem az apróságokról vitatkozni, hajba kapni a precíziós gazdálkodásról, az nem megoldás. Lehet egy picit jobb technikákkal csökkenteni némileg a felhasználást, ám a cél az, hogy teljes mértékben kivezessük a mezőgazdaságot a pesticidek felhasználásából. Ez mindenki érdeke, az egészségi, a fogyasztóké, a környezeté. No, prego. Köszönöm Dornánó asszony, egy percben az EFDD nevében következik. Köszönöm szépen. Kedves biztos, kedves elnök úr, Franciaországban nagyon sok gazda tehát megmérgeztek a peszticidek. Többen azt mondják, hogy az állam hibája ez, mert behunyta a szemét ezelőtt a borzalmas probléma előtt. Macron úr is kimondta azt, hogy bizonyos anyagok nem rákkeltőek, pedig azok, és ez pedig azt mutatja, hogy mennyire felelőtlenek a vezetőink ez az egész rendszer nem működtethető tovább. Az európai célok, a 39-es cikk kell az élen, teljesen fenntarthatatlanok, hiszen ezekben szó sincs az egészségvédelemről, és az emberek, a gazdák Franciaországban nagyon gyakran öngyilkosok lesznek, és ez azért van, mert az uniós rossz vezetés problémája ez. Nevetséges ez az egész, mert közben milliárdokat tesznek zsebre a nagy műtrágyacégek, Európából ki kell lépni, ez az egyetlen megoldás. Köszönöm. Köszönöm Scotta képviselő, az ENF nevében következik egy percben. Köszönöm szépen. Noha egyetértek a jelentéstevő véleményével, egyrésztről azzal, hogy csökkenteni kell a peszticidek hatását a környezetre, illetve az emberi egészségre, ugyanakkor a nemzeti terveket is javítani kell, de mégsem kötném teljes mértékben össze a 128-as irányelvben foglalt célokat és az új modellt, amely a kap végrehajtására vonatkozik. Az, hogyha összekötjük a peszticidek alkalmazását a kap megvalósításával, az semmiképpen sem jó, mert nem is tudjuk, hogy ez pontosan hogyan működne, és a jelenlegi hatékonyságot is megkérdőjelezni, pedig ez a 128-as per 2009-es irányelvben szerepel. Egyrésztről a tagállamok talán ezt a rugalmasságot pozitívan értékelnék, de a másik oldalról én attól félek, hogy egy radikális változás miatt a bürokrácia növel, tehát ez növekedne, és a kap céljait különböző célokra bontanák le a tagállamok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden egyes erőfeszítésnek az kell legyen a célja, hogy hatékonyabb és hasznos legyen a nemzeti végrehajtási terv. Köszönöm szépen, meghallgattuk a frakciók véleményét. Most pedig köz, következnek a feliratkozott képviselők. Linz képviselő az első másfél percben. Tisztelt képviselők, társak, biztos úr! egy megbízható engedélyezési eljárás és a pesticidek fenntartó felhasználása kéz a kézben jár. Az év elején rendkívül jelentés született az engedési eljárásról, és most egy újabb lépés kell tegyünk a fenntartható felhasználás felé. Én is egy parazgatóságban nőttem fel, ahol felhasználtunk pesticideket, és tudom, mennyire fontos a megfelelő és mértékletes felhasználás. Ugyanakkor ehhez mértékeket kell teremteni, megfelelő ö, szinteket. A varázsszó itt az innováció. Új termékek, kevésbé kockázatos termékek támogathatják a fenntartó felhasználást, és a képzés a második kulcs szó, a gazdának tudnia kell, mit tesz, hogyan tegye. Ezzel egy időben a magánfelhasználást korlátozni kell, nem látom be, hogy hogy csak azért, hogy szép angol gyep legyen a, a, a ház körül, ezért mértéktelenül használják fel magánszemélyek a pesticideket. A digitalizáció és a technológia fejlődése a mezőgazdaságban szintén eredményeket hozhat, és a felhasználást mértéket teszi. Amiről Heusling úr nem beszélt, az, hogy az ökomezőgazdaságnak is vannak problémája, ott is, és ott is az ökomezőgazdaság sem a varázs megoldás, és a, a, a lakosság élelmezéséhez bizony szükség lesz továbbra is a hagyományos mezőgazdaságra. Andrió úr. C'è una blu card? Van itt egy zöld kártya, vagy nem? Egy pillanat, egy pillanat. Ma per eh, l'onorevole Linz. Linz képviselőnek van egy kék kártya, egy blue card. Andrió úr várjon egy pillanatot. Kat Kétó asszony. Mi az ön kérdése? Hogy hangzik a kérdése, Scott? Köszönöm szépen. Linz úr, Martin Heusling kollégát kritikával illette, és azt mondta, hogy itt egy nagyon veszélyes vegyi anyagról van szó, pedig a különböző pillangók, lepkék 58%-át kipusztította egy másik anyag, hogyha nem védjük meg a beporzó rovarokat, akkor nem lesz egyszerűen élelmiszer az asztalunkon, és mi magunk fogunk kipusztulni. Köszönöm szépen, Linz úr következik. Ähm, Köszönöm. Nem kérdése volt, ez inkább egyfajta megjegyzés. Mindig különbséget kell tenni a között, amit haszn- és hogy hogyan alkalmazzuk. Mindig az adagoláson múlik minden. Hatalmas különbség van abban, hogy például neonikotidonokról beszélünk, vagy glifoszádról, vagy rovarírtószerekről, növényvédőszerekről, vagy gombaírtószerekről. Különbséget kell tenni ezen anyagcsoportok között. Az a benyomásom, hogy nem minden kollégám érti, hogy mi a különbség ezek között. Köszönöm, és akkor most következik Andrió úr másfél percben. Mikrofon. Mikrofon, mikrofon. Mikrofon. Merci, monsieur le commissaire. Le 25 janvier dernier, les chefs d'État et de... Kedves elnök úr, végre az állam és kormányfők egy harmonizált kockázati indexenben meg tudtak állapodtak, ez nagyon jó, ugyanakkor január 27-én 28 tagállam képtelen volt arra, hogy az iránymutatásokat, amelyeket az Európai Bizottság megfogalmazott, el tudják fogadni. E, fogadni. Ez pedig a beporzó rovarokra vonatkozó védelmi mechanizmus lett volna. Gyakorlatilag 2013 óta az Európai Bizottság állandóan a méheket védené, és az a valóság, hogy gyakorlatilag már eltűnnek ezek a beporzó rovarok, és 80%-os az elhalási arányuk bizonyos régiókban. Ez az intenzív mezőgazdaság miatt van, illetve a túlzott peszticid alkalmazása miatt. Az a helyzet, hogy a szállam és, tagállam, szállam és kormányfők állandóan elbújnak mindenféle jogszabály mögé. Az a helyzet, hogy a fenntartható peszticid alkalmazására vonatkozó alternatívák nem léteznek, és jó lenne, hogyha ezt az álságos hozzáállást végre befejeznék az állam és kormányfők, és ne a nagy vegyi cégek elé gördítsenek vörös szőnyeget. Jó lenne, hogyha a tagállamok végre beszámoltathatóak lennének, és kötelezettségszegési eljárás lehetne bevezetni ellenük a túlzott pesticid használat miatt, mert ez 500 millió polgár egészségét veszélyezteti. Müller képviselő egy percben. Kedves kollégák, ahhoz, hogy fenntartható mezőgazdaságot hozzunk létre, ahhoz az integrált mm, mm, növényvédelem szabályét a tagállamok jobban kéne jobb végrehajtsák. Ehhez a mm, jó jelzés nyújt a jelentés. Egy dolog azonban zavar engem. A módszer, olyan módszerek jöttek létre, amelyek alapján egy-egy tanulmányra hivatkozva próbáljuk a mezőgazdaságra ráhúzni a vizes lepedőt. Ez nem felel meg a ház szellemének és a jó minőségi jogalkotás munkájának. Maradjunk a tényeknél. Tény az, hogy a, ebben a tanulmányban 27 év alatt összesen 32 mérést végeztek. A statisztikai relevanciája ennek a tanulmánynak bizony nagyon kérdéses. Az is tény, hogy a mezőgazdaság csak az egyik ok a sok között, gályos, tehát ez és sürgető kutatásokat igényel. Azt gondolom, hogy a köztársadalmi felelősséget kell meghatározni, mindenki hozzá kell járuljon a cél eléréséhez, az egyéneken is múlik ezen. Például jobb, hogyha természetes kertet tartunk föl, és nem gyepet, vagy növényvédőszerrel fenntartott kis kertet. Mikrofon. Oui, voilà. Merci, monsieur le président. Alors... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is elmondanám, hogy megszületett egy 2009-es irányelv, amely a fenntartható fejlődéssel összhangban irányozta elő a peszticidek használatát. Ez továbbra is egy pertinens cél és koherens is. Mire ösztönzött a peszticidek mennyiségének csökkentésére, illetve az alternatívák kialakítására. A bizottság azonban három évet késlekedett az értékeléssel, és ezen kívül sajnos be kell vananunk, hogy ez egy igazi kudarc lett, hiszen hogyha megnézzük a statisztikát, megnézzük a környezetvédelmi ügynökség eredményét, akkor azt látja, hogy 10-20 százalékkal növekedett a növényvédőszerek iránti kereslet, és közben azt látjuk, hogy a biodiverzitás csökken, a rovarok, az ökoszisztéma károsan érintett. Mit, mit látunk, mit akarunk, mit akarunk az életet, akarjuk tönkre tenni? Hát nagyon fontos lenne, hogy a bizottság lépjen, és erre vonatkozik a jelentés is. Alternatívákat kell ösztönözni azok kidolgozását, ezt pedig pénzügyi forrásokkal kell alátámasztani. Fenntartható mezőgazdaságot szeretnénk, ez pedig növényvédőszereket nem tartalmaz, vegyi anyagokat nem tartalmaz. Erről van szó, biztos úr, nem az ellenkezőről. Köszönöm szépen, következő hozzászóló. Pedig úr, egy percben, köszönöm szépen. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a jelentés már jó, mert egyrészt az emberi egészséget védi, a másik oldalról pedig a környezetet is védi a túlzott pesticid használattól. Persze lehetne még javítani rajta, mert fenntartható pesticid használatról nem lehet beszélni akkor, hogyha nem beszélünk a teljes életciklustól. Onnantól kezdve, hogy a piacra kerülnek egészen mm, az élelmiszerben való maradványokra. Aztán beszélni kell a hamisított peszticidekről, az importtermékekről, amelyeket peszticidekkel kezeltek. Nem engedhetjük meg ugyanakkor magunknak azt, hogy tovább nehezítsük és borukratikussá tegyük a helyzetet a gazdáink számára, ugyanakkor betiltott élelmiszerek, tehát betiltott anyagokkal kezelt élelmiszerek importját is meg kell akadályozni, mert ez egy tisztességtelen versenyhez vezet. Agnyú képviselő következik egy percben. We can split the fashionable objection to pesticides. A két kategóriáról beszélhetünk a növényvédőszerek ellenzése terén. Az egyedik az egészségügyi kérdéseket mutatja. Nagyon sokan mint egy 30 éven keresztül a koncentrált anyagokat kezelték, illetve annak a, a gázait, és vannak olyan termékek, amelyeket 20 évvel ezelőtt betiltottak a toxicitás miatt. Ezek a munkavállalók mind régen meghaltak volna, hogyha a zöldek lobbyának hinnénk. A második a környezetvédelmi hatás, és igaz, a túlzott használat, illetve nem megfelelő használat károsan érinti az élővilágot, illetve a vizeket, azonban lehetővé tette azt, hogy megfelelő élelmiszer előállításra kerüljön sor. Ezt az organikus bio gazdálkodással nem lehetett volna megtenni. Óriási erőfeszítés történt annak érdekében, hogy a függőséget, a növényvédőszerekre vonatkozó függőséget csökkentjük, csökkentsük új fajok létrehozásával, illetve kevesebb növényvédőszer használatával. Erre a sikeres technikára a zöld lobby pánikkal reagált, hát mind a kettőt nem lehet megvalósítani. Tőlájé képviselője a szó másfél percben. Merci, monsieur. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, kedves biztos, itt a plenáris ülésteremben nagyon gyakran beszélünk a peszticidekről, és mindig a mezőgazdaságot és szembeállítjuk a környezetvédelemmel. Én azt szeretném elmondani, hogy a gazdák az első környezetvédők és az embereknek szüksége van arra, hogy meggyőzzük őket és megnyugtassuk őket a fenntartható peszticid használatról, csak így lehet, ezen az alapon lehet bármilyen döntést hozni. Fontos egy pozitív megközelítés, a mezőgazdasággal kapcsolatban, épp úgy, mint a környezetvédelemmel kapcsolatban. A mezőgazdaságnak a környezetet figyelembe kell vennie, és ebben segítenünk kell a gazdáknak, megfelelő megoldásokat kell javasolnunk a különböző fajta gazdasági tevékenységekhez, akár alternatív módszerekről beszélünk, akár a növényvédelmi szerekről nagyon fontos lenne arra emlékeztetni mindenkit, és önt is biztos, hogy a kap alapvetően egy mezőgazdasági politika, és nem környezetvédelmi politika. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a kapnak egy kettős gazdasági és környezetvédelmi célnak kell megfelelnie. Az átmenetet gazdasági értelemből csak akkor tudjuk megvalósítani, illetve a, a környezetvédelmi átmenetet csak akkor tudjuk megvalósítani, hogyha az fenntartható gazdasági szempontból is. Kádenberg képviselő. Biztos úr, elnök úr, nem arról van szó, hogy a mezőgazdaság ellen fordulnánk, hanem arról, hogy belátjuk, hogy a növényvédelem az európai élelmiszertermelésben és takarmányterületben szükséges. A kérdés csak az, hogy hogyan védjük a növényt. A jelentés világos, hát ez, hogy nem az egyetlen módja az a növényvédelmek, hogy folyamatosan szórjuk pesticiddel, hanem vannak egyéb fizikai lehetőségek, vannak kevésbé veszélyes pesticidek. Van egy sor olyan alternatíva, amely már ma is ismert, és a tagállamok nem alkalmazzák ezeket, nem ellenőrzik, nem felügyelik, és csak ha a felügyelettel, ellenőrzéssel, büntetéssel lehet rávenni a mezőgazdaságot, hogy változtasson. Vannak olyan tagállamok, amelyek hatalmas mennyiségű kivételt engednek meg, olyan neonikotidonekkel is engedik, azokat is engedik felhasználni, amelyek már eleve tiltottak szükségkivételeként. Európa érdekében kell termelnünk egészséges élelmiszert, amely nem terheli a környezetet. Szerintem ez a jelentés nagyon sok lehetőséget vet fel, egy új európai mezőgazdaság mellett van, és ez azt is jelenti, hogy az új új közösségi agrárpolitikára van szükség, a kettőt egymás nélkül nem lehet megvitatni. Köszönöm, Scott Kétó képviselő egy percben a következő Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Egy új tudományos tanulmány arról számol be, hogy a rovarok mintegy 40%-át veszélyezteti a kihalás, és egyértelműen kimutatható az, hogy ez kapcsolódik a növényvédőszerek túlzott használatához. Ezért a mostani jelentésünk nagyon is időszerű hiszen a tudósok is pontosan ezt követelik, azonnali átállásra van szükség, a mérgező növényvédőszereket magunk mögött kell hagyni. A jelentős, jelentés azt követeli, hogy a tagállamok lépéseket foganatosítsanak, és ne csak üres szavakat hangoztassanak, mint az elmúlt években. Csökkenteni kell a növényvédőszerek használatát, a legmérgezőbbeket azonnal be kell tiltani. Integrált növényvédőszer használatra van szükség, illetve organikus biogazdálkodásra. Biztosítani kell azt, hogy megfelelően működnek az ökoszisztémák, a beporzó rovarok létét nem veszélyeztetjük, hiszen hogyha nem teszünk lépéseket, akkor egy-két évtizeden belül ezek kihalnak, és mi pedig egész egyszerűen lemaradunk, illetve ránk is ez vár. Köszönöm, Pilar Ajúzó. Köszönöm szépen, kedves biztos, kedves elnök úr. Figyelembe kell vennünk a 2009-es irányelv céljait, a peszticidek alkalmazásával kapcsolatban, hogy ez fenntartható legyen. Ezen kívül pedig fontos lenne az is, hogy a növényvédelmi szerek alacsony kockázatúak legyenek, és ne maradjon belőlük visszamaradvány a környezetben vagy az emberi élelmiszerben. Mindenképpen figyelembe kell vennünk azt is, hogy az Unióban nagyon szigorú szabályok vannak ezen a területen, és ezért ez a gazdáknak most is nagyon nehéz helyzet elé állítja őket és ez verseny hátrányt is jelenthet a harmadik országbeli versenytársakkal szemben, akiktől egyébként importálunk, és ezek a harmadik országbeli gazdák nagyon sokszor hamisított peszticideket alkalmaznak. Gondoljunk olyan betegségekre, amelyek az oliva mm, termelést tizedelték meg, vagy a citrusfákat, Úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó ez a jelentés, de nem szabad, hogy a munkát megkérdőjelezzük. Egy fenntartható pesticid alkalmazása van szükség, és támogatnunk kell a mezőgazdaságot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dorfman képviselő következik. Herbert. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy relatív egységesek vagyunk a vegyszerekkel, körültekintően kell bánni. A mezőgazdaságra is igaz ez, de a, a gyógyszeriparra is, vagy az egészségügyre lehetne arról vitázni, hogy a gyógyszerekkel mennyire kör, nem körültekintően bánunk, de hát mindig könnyű másra mutogatni. Nagyon sok dolog hangzott el helyesen ma, jobb hozzáférés kell az integrált növényvédő, növényvédéshez, csökkentenünk kell a, a kockázatát által vegyszereknek. Én is ö, írtam jelentést és javaslatokat arról, hogyan lehet gyorsítani ezt a folyamatot. Az Európai Bizottság Nál elég kevés dolog történik azonban ez irányban. Több kutatásra, fejlesztésre van szükség, jobb alkalmazási technikákra és ellenállóbb növényekre. Az utolsó pontra is utalnék, amelyről nem sokat beszéltünk eddig mindig behozunk korokozókat Európa, Európán kívülről, például a fa, fa importtal, amelyek több tonna olyan vegyszert tartalmaznak, amelyek ellen fel kell lépnünk. Ha Európa határainál kicsit körültekintőbben járnánk el a beléptetés során, akkor nem lenne szükség ennyi ellenintézkedésre. Most következik a spontán felszólalások listája. Caputo úr lesz az első Nikolá. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament részéről a PESZT szakbizottság jelentésének elfogadása egy fontos lépés volt egy hatékony fellépés területén a növényvédőszerek piacával kapcsolatban. Itt ugye csak nem káros peszticidek alkalmazását engedjük meg, amelyek sem az emberi egészségre, sem az állatvédelemre, sem pedig a környezetre nem gyakorolnak negatív hatást. Korrektül kell alkalmazni mindezt, fenntartható módon, és úgy, hogy segítsük a gazdákat abban, hogy fenntartható alternatívákat alkalmazzanak, amelyek agroökológiai szempontból is kompatibilisek. A sebezhető vagy kiszolgáltatott lakosságnak is segítséget kell nyújtanunk, a 24-es és a 44-es módosítások erre vonatkoznak amelyeket úgy alkalmaztunk meg, úgy alkottunk meg André úrral együtt, hogy egy kerekasztal beszélgetést szerveztünk helyi szereplőkkel, vagyis, hogy iskolák, játszóterek, bölcsődék, illetve kórházak közvetlen közelében ne lehessen alkalmazni mindezeket. Köszönöm szépen! Ez a vita bebizonyította azt, hogy óriási problémák vannak a növényvédőszerek alkalmazásával kapcsolatban, itt az emberi egészségről van szó, nem csak az emberek, hanem az állategészségügy is fontos ebből a szempontból. Felmerült egy másik kérdés is a növényvédőszerek alkalmazásával kapcsolatban. Ugyanakkor ne felejtsük el azt, hogy Törökországból milyen sok importterméket fogadunk be, és ott például a peszticidek alkalmazását semmiféle kontroll nem kötelezi, vagyis a török termékeket importáljuk Európába, holott ezek borzasztó mértékű a peszticideket alkalmaztak. Hogyan lehet védeni ilyen formában a fogyasztókat? Aztán itt van például egy Albániából származó tej, vagy illegális hústermékek Skopjéból bejönnek az Európai Unió területébe. Semmiféle ellenőrzést nem végzünk, hogy milyen, alkal, milyen termékeket alkalmaztak ezekkel kapcsolatban. Fortmans úr következik. Biztos úr kollégák, szerintem ma elég szó hangzott el a fenntartható pesticid felhasználásról. Az állam polgárok és a gazdák érdekében is kell eljárnunk, és az van egy 2009-es irányelv, amelyet értékelnünk kell, és abban nagyon világosan kiderül, hogy a tagállamok kell, hogy lépéseket tegyenek megfelelő módon megszervezve a felhasználást, engedélyezést, képzést, cselekvési tervekre van szükség világosabb célok megfogalmazásával. Az is világos, hogy többet kell beruháznunk az integrált növényvédő technikák, technológiákba. Itt is van tennivaló, és végül nem utolsó sorban ahogy hittem a kollega elmondta, a saját házunk táján is sep, sepergetni kell a, a precíziós gazdálkodás céljait kell megvalósítani, és új növény a termesztésével a talaj és a víz tisztaságát megvalósítva, a környezet védelmével kell termelni, és a gazdákat kell támogatni annak érdekében, hogy így módon lehessen élelmiszer termelni. Köszönöm szépen. A peszticidek nagyon nagy problémát jelenthetnek élelmiszerbiztonsági szempontból, környezetvédelmi szempontból, egészségvédelmi szempontból is. A közös agrárpolitika és az unió kereskedelmi politikája miatt van ez így, amelyek produktivista modellek, exportorientáltak, és ezért stratégiai fontosságúnak vélik a termelés hatékonyságát, és így az agribiznisz kezébe játszák az európai mezőgazdaságot. Ugyanakkor a kis és közepes méretű gazdaságok, a családi gazdagságok, amelyek rendkívül fontos szerepet játszanak a fenntarthatóságban, az élelmiszertermelésben és a foglalkoztatásban is helyi szinten, ők húzzák a rövidebbet. Sokkal fontosabb lenne az, hogy újabb és újabb termékeket dolgozzunk ki, amelyeknek kisebb a hatása a környezetre és az emberi egészségre is. Ugyanakkor meg kell változtatni a mostani termelési módokat és azokat a politikákat, amelyek ezt lehetővé teszik. Köszönöm. Köszönöm. Itt Idejosz úr következik. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Ami a szereket illeti, ez egy rendkívül fontos kérdés az Európai Unió jövőjének, mezőgazdaságának szempontjából. Ezen keresztül lehet a növényeket érintő kockázatokat csökkenteni. Ugyanakkor ezen termékek egy része problémás az ökoszisztémák szempontjából, főként azért, mert megmaradnak az élelmiszereinkben is, és ez az emberi egészségre is negatív hatást gyakorolhat. A fogyasztók szempontjait is figyelembe kell tehát vegyük, és az állati takarmányban is meg lehet találni ezeket a megmaradt mm, növényvédőszereket, illetve az endokrin rendszert is megzavarják uniós szinten és tagállami szinten együtt kell működni, és meg kell próbálni egy kicsit hatékonyabban alkalmazni ezeket, tehát csökkenteni kell alapvetően az alkalmazásukat, meg kell találni a biológiai, tehát a bio szereket mint alternatívákat, és védenünk kell a fogyasztókat. Euh, Köszönöm szépen. Kedves biztos, kedves elnökasszony, lassan 8 milliárdan vagyunk a Földön, ez pedig óriási kihívásokat jelent. Nagyon hatékonyan adtunk erre válaszokat, ugyanakkor nem lehet mindent a tömegtermelésre feltenni. A diverzifikálás fontos, tehát nem szabad túl nagy mértékű a peszticid alkalmazást lehetővé tenni. Ugyanakkor ugye itt GMO nemesített növényekkel is dolgozunk, amelyek sokkal ellenállóbbak a betegségekkel szemben, és vannak biológiai jellegű peszticidek is, több, mint, több száz ilyen található egyébként a forgalomban, úgyhogy a 2009-es irányelv miatt is van az, hogy Európában egy nagyon divers helyzet alakult ki. Az alternatív fenntartható megoldások alkalmazása az nem annyira hatékony a gazdák szempontjából, akik rövid távon akarnak eredményeket látni. Köszönöm, Grappini asszony. Köszönöm szépen, biztos úr, elnök asszony. A vita nagyon fontos téma körül forog, és az is fontos, hogy észszerűek legyünk, hiszen persze mindannyian szeretnék megvédeni az emberi egészséget, mindemellett szükség van arra is, hogy ne csináljunk ellenséget a gazdákból, ne őket jelöljük meg a társadalom ellenségeként. Az EU ő, ott is problémákkal bír, hogy nem tudjuk a fogyasztók számára veszélyes termékek importját megfelelően ellenőrizni és kiszűrni ezeket a határokon. A tagállamoknak kell persze komoly intézkedéseket hozni, ám kérdés, hogy ezeket az intézkedéseket harmonizáltuk-e? Mert hogy egy harmonizált ellenőrzési rendszerre van a szükség az intézkedések betartatásában, ellenkező esetben a tagállamokban forgalmazott termékek hiába ellenőrzi egyik tagállam, ha a másik nem, és ezek szabadon átjönnek a határokon. A toxikológiai ellenőrzések feltétlenül fontosak, és persze beruháznunk kell, be kell ruháznunk a mezőgazdaságba olyan innovációs elemekkel, amelyek az emberi egészségen nem veszélyes anyagokat terjesztik. Madame la Présidente pour la parole. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, hogy megadta a szót. Zde vysvětlila svůj přístup, který... Köszönöm szépen, én is szeretném kifejteni azt, hogy támogatom az állampolgárok egészségének védelmét, de a termelőkre is gondolnunk kell, a gazdákra, akiknek számára szükséges a, volt eddig is a peszticidek felhasználása. Nyomást gyakorolni a peszticidek felhasználásának csökkentése irányában, és egyes peszticidek tiltása a, amelyek károk, rákkeltőek lehetnek, feltétlenül észszerű intézkedés. Az EFSA jelentése is rámutatott erre, miszerint 96%-ban ugyan betartották a mennyiségi előírásokat, és 50%-ban nem volt kimutatható semmiféle maradék anyag a legveszélyesebb pesticidek felhasználását, tehát sikerült csökkenteni, ám a mezőgazdaság, a élelmiszer import esetében is figyelni kell ezekre a szempontokra. Nem Zoana. Zoana asszony következik. Domnule comisar, doamnă președintă. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr. A növényvédőszerek használata nagyon fontos az európai gazdálkodásban, hiszen megvédjük a növényeket, illetve elkerüljük azt, hogy a fertőzés, vagy pedig a rovarok tönkre tegyék őket. A növényvédőszer bekerül a talajba, illetve beszivárog a talajvízbe. Ez pedig mind a szárazföldi, mind pedig a vízi ökoszisztémákat érinti. Nem értek egyet az, hogy a neonikotinodaknak nem kellene derogációt biztosítani. Szerintem nagyon fontos, az egyes tagállamok specifikumait figyelembe venni. Lehet, hogy ami Németországban jogos és érvényes, az nem ugyanúgy jogos és érvényes Bulgáriában. Tehát az egyedi körülményeket figyelembe kell venni integrált formában kell kezelnünk a növényvédőszerek használatát, mind gazdasági, mind pedig ökológiai szempontból megfelelő alkalmazási szintet kell kialakítani, és a lehető legminimálisabbra kell csökkenteni a kockázatokat. Az organikus és fenntartható ö, eszközöket mindenképpen prioritásként kell kezelni. Elnök, köszönöm szépen. Bogavics úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony! Itt az Európai Parlamentben keményen dolgoztunk a növényvédőszerek túlzott alkalmazása területén. Egy külön szakbizottsággal foglalkoztunk ebben a témában, ma pedig a jelentést tárgyaljuk. Természetesen nagyon fontos, hogy minél kevesebb növényvédőszert alkalmazzunk, különösen, hogyha ez az emberi egészségre, illetve a környezetre káros lehet, vagy megvan ennek a kockázata. Ezért integrált megközelítést kell alkalmazni, új technológiát kell kialakítani a permetezés területén. Támogatnunk kell azokat a gazdálkodókat, akik ezen új megközelítéseket alkalmazzák. Továbbra is használnunk kell a mezőgazdaságban a növényvédőszereket még a közeljövőben, ezért pedig ezért nagyon fontos, hogy pontosan meghatározzuk a kritériumokat, a célkitűzéseket, és olyan technológiákat kell kialakítanunk, amelyek a káros hatóanyagokat azonosítani tudják. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ezzel lezártuk a spontán felszólalásokat, és most lezárjuk a vitát. Ennek keretében először a biztos úrnak adom meg a szót. Okay, sorry, sorry, thank you. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő, hölgyek és urak, Gondos figyelemmel követtem a vitát, és természetesen meghallgattam a különböző véleményeket, megközelítéseket. A növényvédőszerek fenntartható alkalmazása területén összefogásra van szükség. Szeretnék kitérni egy-két gondolatra, mely elhangzott a vitában. Egyetetek Karl-Heinz Florenzel, nagyon fontos, különösen most, amikor új mezőgazdasági technológiák alakulnak ki, hogy ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy nagyobb figyelmet szálljanak a képzésre, a tudatosítására, és új technológiákat alkalmazzanak. Aztán ott a derogáció kérdése. A derogációnak derogációnak kell lennie, nem pedig a szabálynak. A bizottság megvizsgálja ezeket a kérdéseket, és határozott lépéseket hozunk, azt kérjük a tagállamoktól, hogy igazolják, mit tudnak tenni, hogyan teszik azt. Folyamatos párbeszédet folytatunk a derogáció témájában a tagállamokkal, de természetesen a derogációra van lehetőség. Erre azonban oda kell figyelnünk. Aztán vannak olyan képviselők, akik arról szóltak, hogy inkább az alacsonyabb kockázatú növényvédőszerekre kellene összpontosítani. Igen, nagyon sok javulás történt ezen a területen, és az eljárás is fölgyorsult az engedélyezésben. Aztán van, aki a biogazdálkodást említette, illetve azt mondta, hogy a biogazdálkodásról azt állítjuk, hogy nem használnak vegyszereket, de tudjuk, hogy használnak vegyszereket. A részszulfát kérdése például egy nehéz dió. A részszulfát óriási kihívás jelent, és mindenképpen foglalkoznunk kell. Nem szabad félrevezetni az embereket. Tudjuk, hogy a különböző típusú gazdálkodók különböző módszereket használnak, és ebben vegyszerek is vannak. nem szeretnénk a hagyományos gazdálkodást az új gazdálkodási formákkal összeütköztetni. Ami a szabályozási kérdéseket illeti, mi pontosan tudjuk, hogy melyik mit jelent, tudjuk, hogy mit használnak, tudjuk, hogy milyen különböző gazdasági, gazdálkodási módszerek léteznek, és milyen eszközöket alkalmaznak. Teljesen helyesen megemlítették azt is, hogy ha szakbizottsági szinten maradnak a dolgok, akkor nem lesz minősített többség, hiszen a tagállamok nem tudnak majd rábólintani ezekre a szabályokra most a tanácsnál, illetve a parlamentnél van a labda, le kell zárni az első olvasatot a komitológiai szabályok keretében, az átláthatóságra tettünk javaslatot a kockázatkezelés területén, és azt, azt kértük, hogy a komitológiai szabályt változtassuk meg, és nyilvánosan hozzáférhető adatok legyenek, amelyekről aztán nyilvánosan szavazhatunk. Két év telt el az első olvasati stádiumban, és nem történt semmilyen előrelépés. Nagyon örülök annak, hogy tegnap az általános élelmiszer szabályra vonatkozó dokumentumot lezártuk. Ajúzó asszony nagyon keményen dolgozott ezen, de a növényvédő és a növényvédőszerek területén és az átláthatóságra törekszünk. Ez egy óriási vívmány. átfogó szabályozási rendszerre van szükség, ezt követeli a bizottság, hiszen így lehet a fenntartható növényvédőszer használatot biztosítani. Természetesen ez sem tökéletes rendszer. Mm, van, aki Ornánó asszony rámutatott a, a franciaországi problémákra, és a Franciaországgal felvettük a kapcsolatot, konzultálunk, hiszen egy nagyon bonyolult, összetett helyzetről van szó. A növényvédőszerek esetében elhangzott az a szó, hogy méreg. Hát az orvostudományban a gyógyszer is néha mérgező, és mégis használjuk őket, használjuk ezeket a gyógyítás érdekében. Tehát nagyon fontos, hogy pontosan fogalmazunk, és ne terjesszünk plegykákat. Célunk az, hogy eh, megfelelően alkalmazzuk a jogszabályokat, engedélyezzük a növényvédőszereket, és a maximális maradvány szintet meghatározzuk. 2020-ban pedig a fenntartható alkalmazásra vonatkozó irányelvet felül kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy a jogszabály valóban megfelelően működik-e. Azt kérem a tagállamoktól, hogy ambiciózus célkitűzéseket határozzanak meg egyértelmű ütemtervel, a felülvizsgált nemzeti cselekvési tervnek megfelelően. Be kell bizonyítaniuk, hogy elkötelezettek, amellett, hogy megfelelően alkalmazzák a növényvédőszeretkát kockázatok nélkül. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek az érdeklődésére, a támogatásért, és várom azt, hogy ezt a nagyon fontos jelentést jóvá hagyja az Európai Parlament. Guta Jutaland asszonynak, illetve az árnyék jelentéstevőknek ismét köszönetet mondok a kiváló együttműködésért és az átfogó jelentésért. Közösen folytathatjuk a munkát, fenntarthatóbb mezőgazdaságot tudunk létrehozni Európában, megvédhetjük az állampolgárok egészségét, a környezetet, a fogyasztókat, és fenntartható mezőgazdasági politikát folytathatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, és a vitát Dali asszony fogja lezárni. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, képviselőtársak nagyon értékes és igaz érveket hallottunk, ám nagyon sok ellentmondás is érzékelhető volt a vitában, hiszen a pesticidek felhasználása fontos szerepet játszik a mezőgazdaságban Európában, a növény egészsége hosszabb távon biztosítható és szélesebb körben, és a növények, a termények pusztulását akadályozza meg, és a betegségek elleni ellenállását erősíti. De, mint mondtam, a pesticidek felhasználása jelen formájában nem fenntartható, ha pedig nem fenntartható, akkor bizony a fajok sokféleségét írtja, a talajt pusztítja, a talajvizeket és a felszíni vizeket szennyezi. Emiatt aggódunk a pesticidek felhasználása miatt, és bizony az emberi egészséget is súlyosan veszélyezteti, mert bekerül az élelmiszerláncba, az asztalunkra kerül. Ezért kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, és különösen azoknak az egészségével, akik a pesticidekkel foglalkoznak, endokrin diszruptív kockázatnak vannak kitéve többek között, és mindez csak azért, mert az irányelvek nem megfelelően hajtják végre a tagállamok. A peszticedektől való függősége a mezőgazdaságnak nem kompatibilis a fenntartható mezőgazdaság működésével. Úgy gondoljuk az Európai Unió egy fenntarthatóbb mezőgazdaságot kell megcélozzon, erősítve a prevenciót, a nem vegyszeri alapú ö, növényvédelmet, alacsony kockázatú termékeket és a biológiai jellegű gazdálkodást. A jelentés szerintem progresszív és konkrét üzenetet hordoz, amely néhány pontban foglalható össze. Az első pont az, hogy a tagállamok arra kell törekedjenek, hogy javítsák a tervek, terveik végrehajtását, a nem vegyi alternatívák használatát elősegítve, és más növényvédelmi technológiák terjesztését elősegítve, vagy alacsony kockázatú peszticidek bevezetésével. És a köztereken, például a parkokban külön foglalkozni kell ezek felhasználásával. Az adatgyűjtés a pesticidek felhasználását illetően és a fennmaradó anyagmennyiségek mérésében javítani kell a munkát. Jobb intézkedésekre van szükség, hogy az organikus gazdálkodást segítsük. Ezért bátorítom minden e- politikai frakciót arra, hogy a mai szavazás során segítse azt, hogy ez erős üzenet megfogalmazódhassék és valóban a mai napon fogunk erről szavazni, a vitát ezzel lezártnak tekintem. Következik Ivo Belet jelentése határon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtása. Belet úrnak, amikor a fotózkodást befejezte, átadom a szót. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok minden kollégának, ez is biztos úr, jó napot! Azt hiszem, könnyen elmondhatjuk, hogy ha van olyan terület Európában, ahol a hozzáadott érték bizonyítható, az, az egészségügy. Tény, hogy azok a betegek, akik határrégiókban élnek, számokra világos, hogy ö, olcsóban tudják ö, megszervezni az egészségügyi ellátásokat, hogyha akár a határnál lépve mennek esetleg kórházba, és a krónikus betegségben, vagy a ritka betegségekben szenvedő betegek ellátása sokkal hatékonyabban szervezhető meg határon átnyúló módon olyan országban, ahol van erre specializált intézmény. Kedves kollégák, biztos úr, ugyanakkor a betegek sok esetben régi régóta fennálló akadályokkal kell szembenézenek, amikor a másik országban, tagállamban akarnak ellátást kapni. Adminisztratív akadályok állnak még fenn. Nem világos, hogy miért van erre szükség. És a külföldi, a másik tagállamban való ellátás költség, miért jelent plusz költségeket. 2019-et írunk, eljött az ideje annak, hogy ez a fenntartható, nem magyarázható akadályokat lebontsuk, ne tűrjük tovább. A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó irányelv 2011-es dátumú 8 éves már. Jó irányban tett lépés ugyan, de a végrehajtás bizony kívánni valókat hagy maga után, és ebben a jelentésben rámutatunk arra, hogy a végrehajtás értékelésre szükség van, és bizony konkrét javaslatokra van szükség, biztos úr, annak érdekében, hogy neki láthassunk a cselekvésnek, javítva a végrehajtást. Az első fontos követelmény a betegek megfelelő tájékoztatása megfelelő A legtöbb beteg nem is tudja, milyen jogai vannak, és nem tudja, honnan szerezze be az információt. Lát, minden tagállam legalább egy ö, információs pontra volna szükség, egy one-stop shop, one -stop shop jellegű rendszert felállításában, ahol a beteg minden információt megkap, egészségügyi ellátás, beteg alap, egészségügyi alap és egyéb kérdésekben. A mai a, ma, a betegnek joga van a más tagállamban való ellátásra. Ehhez bizony világosabb, átlátóbb információra van szükség, hogy ne ütközzön abba, a, abba a komplex administratív akadályba, bürokratikus akadályba, amely bizony majd még érzékelhető. Ezért van szükség arra, biztos úr, hogy a bizottság minden évben értékelje az irányel végrehajtását, és kapcsolatban maradjon az Európai Parlamenttel, meg a nemzeti hatóságokkal is a megfelelősek ezért. A második pont, hogy a ritka betegségben vagy krónikus betegségben szenvedő betegek a lehető legjobb és legspecializáltabb ellátást kapják, akkor is, ha ez más tagállamban van. Az Európai Referencia Hálózat, a DNS, kell, hogy az európai erőfeszítéseket koordinálja minden tagállamot felülő módon, a megfelelő egészségügyi intézmények specializációja tekintetében, meghatározva, hol van az eset adott ritka betegségre vonatkozó legjobb szakértelem, hogy ezt erről tájékozódhassanak a betegek is. És végül, biztos úr, az egészségügy digitalizációja egy olyan eszköz, amely révén a beteg is sokkal jobban ellátható. Egy, van egy kezdeményezés, amit az Európai Unió múlt héten indított, a határon átnyúló egészségügyi ellátás digitális hálózatának erősítésére. Ez egy prima kezdeményezés, Rehető, remélem, hogy a lehető leggyorsabban kibontakozik majd, és végül a, fontos az is, hogy egy robosztus és megbízható program legyen az egészségügyi ellátásokat tekintetében, hogy a betegek, az európai polgárok a lehető legjobb ellátást kaphassák, akkor is, hogyha a határ másik oldalán működik az adott intézmény. Köszönöm szépen, most pedig Grappini asszony következik az IMCO nevében. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves biztos, kedves elnök úr. Véleményt írtunk az IMCO részéről, és támogatjuk ezt a jelentést. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos azt látni, hogy a tagállamokban a végrehajtás